So, ladies and gentlemen, I... Hölgyeim és uraim, szerintem vágjunk bele, kicsit csúszásban vagyunk. Vártam, hogy mindenki ide érkezzen, hogyha szíveskednének valamennyien helyet foglalni. Két témánk van a, a délutánra. Ez 16 óra 30-ig tart majd, akkor jön a koordinátorok ülése az első. Egy egy eszmecsere egy véleményről, ez az Econ bizottságtól származik. A pénzügyi tranzakciós adók közös rendszeréről van szó. E, a Enkel úr a az raportőrünk, Campos és Mendez a társ előadók. De Jung úr itt van, azt tudom. Nem tudom, hogy a saját csoportom, saját frakcióm nevében mit mondhatok. Vágjunk bele, hölgyeim és uraim! Van-e valaki a bizottság részéről? Dimas úr. Igen. Engel úr. Akkor megadom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Ugye ez egy első eszmecsere, ha jól tudom. Szerintem ennek szellemében lépünk tovább. Angolul csináljuk, mert hogy ugye én angolul dokumentáltam az anyagot, tehát mondjuk angol szászra váltunk. Körvonalazni szerettem volna néhány jelentősebb pontot, amit érdemes figyelembe venni a tranzakciós adó kapcsán. Én az az angol betűszót fogom használni, mert az rövidebb, FTT az angol betűszó, hogy ez végül is mire vonatkozik, ez pénzügyi tranzakciókra vonatkozik, nem azokra a tranzakciókra, amelyek ugye mindannyiunk feladatai közé tartoznak a magánéletben, hanem céges hitelekre, stb. Azért készítettünk véleményt erről, mert szerintünk releváns ez az egységes belső piac funkcionálása szempontjából. Ez releváns, és ez valóban fontos, majd elmondom a részleteit is, hogy konkrétan hol. A bizottság a javaslatához csatolt egy hatástanulmányt, egy olyan hatos hatástanulmányt, amelyben azt mondják, hogy először is a, az adó terméke, azaz a bevétel az 27 milliárd euró táján alakul, ugyanakkor hatás várható a növekedés fejlődése terén. Ez azt jelenti, hogy lesznek bevételek, fiskális bevételek, ugyanakkor azonban vesztünk, mivel a gazdasági fejlődés nem következik be, tehát egy nulla összegű végterméket kapunk, ez azt jelenti, hogy ezt mindenképpen tovább kell tárgyalnunk majd a bizottsággal. Remélem, hogy mindenki észszerű lesz, és észszerűnek bizonyul az is, hogy mi történne akkor, hogyha a, a tarifák mondjuk alapvetően megváltoznak. Tehát, hogyha például több folyna be, mint amennyit a gazdasági növekedés elmaradása révén elvesztenénk. Tehát körülbelül ez a forduló várható most. A tarifák 0,1% a tranzakciókon, illetve 0,01% a származékos ügyleteken a derivatívák e, területi eloszlás szempontjából akár 70%-kal is csökkenhetnek. E, aztán van egy specifikus terület, a gyakori kereskedelmi tranzakciók e, területe. Itt is lehet, hogy 90%-os lesz a, a csökkenés. Lehetséges, hogy erre a nagy közönség se lesz igazán vevő, tehát erre azt kell mondanom, hogyha már azon gondolkodunk, hogy eltűnik a, az üzleti tevékenység a derivatívák területén, illetve a gyakori üzletkötések területén, akkor lehet, hogy arra a következtetésekkel jutnunk, hogy hibát követünk el. Hogyha nem akarjuk ezt, akkor lehet, hogy emelnünk kell a tarifákat, de hát végezetül meg kell tudnunk, hogy az ilyen jellegű kereskedés mennyire fontos, mennyire értelmes, hogy például ilyenre kerüljön sor a belső piacon. Két egyéb bizottság is van, tőlük, tőlük is várunk véleményeket, az egyik a DEVE, a másik a budget. Nincs kristálygömböm, de úgy gondolom, hogy a DEVE azt fogja mondani, hogy ezt az új adó elemet arra kell majd használni, hogy az európai uniós kötelezettségvállalásoknak eleget tegyünk, mint például a fejlődő világ finanszírozásában. Ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha a pénzügyi tranzakciós adó először is megtalálja a helyét az uniós költségvetésben, hogyha jól értem, akkor ennek alapján a Költségvetési Szakbizottság e, e, saját forrásként akarja majd ezt kezelni, de ahhoz, hogy ez így meglegyen, akkor az Európai Unió teljes területén alkalmazni kell, mert különben nem lesz saját forrás. Nos, ez ugye egy kulcsfontosságú kérdésé válik majd a belső piaci szakbizottság számára. Hát, hogy mi történt az Econban? Elképzelhető, hogy ezt az adónemet nem a teljes unióra vetik ki, csak az eurozónára. Ezt nem az Econ találta fel, de hogyha az állam és kormányfőket hallották, különösen a franciát, akkor hát tulajdonképpen elég következetesen mondja a magáét ebben az irányban. De valójában nem eurozónás egységes belső piac van, hanem az Európai Uniónak van egy egységes belső piaca. Ez egy nagyon releváns dolog. Szerintem ezt kell leszögeznünk, hogy ezt a dolgot az Európai unió belül kell végrehajtani, nem pedig egy olyan területi zónán belül, amely kisebb, mint az Európai Unió belső piaca. A pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének a jogalapja részben az, hogy javítani kell a belső piac funkcionálását, és enyhíteni kell a torzulásait. Tehát ez még egyszer mondom, a teljes belső piacra vonatkozik, nem egy szilánkjára vagy egy töredékére. Tehát két dolog van itt. Első gondolataimat osztom meg önökkel. Az első, amit legutóbb is említettem, az adó területi alkalmazása, kettő, figyelembe véve a várható hatását ennek az adónak bizonyos pénzügyi tranzakciókra, illetve a kereskedésre. Felmerül a kérdés, hogy vajon nem volna-e értelme e, ezzel együtt kombinálva további szabályozási e, fellépéseket is alkalmazni. Eh, én nem akarok itt tovább lépni. Elsőként, gondolatébresztőként ezt akartam volna megosztani önöknek. Önökkel várom a nagyra becsülésük jeleit. Köszönöm szépen, ez nagyon világos volt. Az anyagnak most hallott ismertetése, és most eh, Terkompasz úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a nagyon világos és egyértelmű bevezetőt. Itt látszólag egy egyszerű dologról van szó, de messze nem ez a, ez, a valóság. A jelenlegi pénzügyi válság a pénzügyi piacok nem megfelelő működéséből ered többek között, illetve ahogy az államok ezt kezelték. És az EU vezető szerepet kell játszon olyasmiben, amit a tagállamoknak is meg kell tenniük, és ahol globálisan kell fellépni. Még az EU-n belül is azonban vannak problémák, számos tagállam vonakodik, többek között az Egyesült Királyság, és az is elhangzott, hogy a javaslat csak az eurózónára terjedjen ki. Ezt azonban el kell kerülni, ugyanis az a globális együttműködés ellen hatna. A pénzügyi tranzakciós adó szabályainak harmonizációja mindenféleképpen indokolt, ami a javaslatban is szerepel. Minimális adókulcsról van szó, Ha bár ez megkérdőjelezhető, hiszen ez egy nagyon mobil ágazatban azt eredményezhetné, hogy a vállalatok máshová teszik át a székhelyüket adóelkerülés céljából. A székhely szemben a tranzakció helyének választása mindenféleképpen egy fontos elv ugyanis így lehet az esetleges visszaéléseket, annak kockázatát elkerülni. A javaslat számos eszközt tartalmaz, és itt az LKB, illetve a nemzeti bankok közös fellépésére van szükség. Az adó természetesen kihatással van a monetáris politika érvényesülésére, és esetleg csökkenhet ezáltal az EKB ellenőrző szerepe. Ha az adó célja a spekulatív tranzakciókkal szembeni fellépés, akkor elképzelhető, hogy ezek a tranzakciók kikerülnek a hatály alól. Ugyanakkor a javaslat részletesen nem foglalkozik azzal, hogy a gazdaságokban hogyan érvényesülne ez az adó. A pénzintézetek re vonatkozna nyilván az adó, ugyanakkor arra nem tér ki az anyag, hogy a bankok vagy a pénzintézetek hogyan hárítják át a különböző költségeket a, az ügyfelekre. És ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis a vállalatok ezeket a költségeket át tudják hárítani, és akkor az adó egyik célja meghiúsul, ezzel ugyanis nem járulnának valójában hozzá a pénzintézetek a bevételekhez. Tehát itt ezekkel az agályokkal foglalkozni kell, megvizsgálva, hogy az EKB milyen ellenőrzést gyakorolhat. Ha azonban a bankok számára úgy emeljük a költséget, hogy azok áthárítatók, akkor itt a befektetések is visszaszorulnak. A vállalati szektorban, épp úgy, mint a háztartási a lakossági szektorban. Tehát meg kell vizsgálni, hogy amennyiben nem hárítják át ezeket a költségeket, akkor a bankok mérlegére ez hogyan fog kihatni. Az adóintézkedések bevételi hatásainak becslését fenntartással óvatosan kell kezelni, ugyanakkor Nagyon sokféle becslés áll rendelkezésünkre, amelyek a különböző forgatókönyvektől függnek. Tehát nincs egyértelmű cél megfogalmazva a az ilyen bevételek felhasználására vonatkozóan csak pusztán egy olyan halvány vagy gyenge megállapítás hangzott el, hogy ezt az állami támogatások kiváltására használnák fel. E, ezeket a kérdéseket azonban alaposan körül kell járni, különösen az ilyen törékeny pénzügyi helyzetben. Elnök, köszönöm szépen, Wenders úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon tetszett Engel kolléga megközelítése. És egyetértek az érveivel, viszont számos kérdésem is adódott. Az első kérdésem, hogy miért most vezetjük be ezt az adót? Ez egy saját forrás lenne az EU számára, vagy azt a célt szolgálná, hogy elkerüljük az elfogadhatatlan pénzügyi kereskedést, amivel tulajdonképpen a pénzügyi válságot előidézték a bankok, vagy pedig, hogy pontosabban kellene meghatározni, hogy milyen tranzakciókat akarunk adóztatni, és melyeket nem. Az a javaslat átláthatóbbá kellene, hogy tegye a pénzügyi forgalmat összességében. Ezek nagyon fontos kérdések. Tegnap Szatana biztos úr bejelentett egy új hatásvizsgálatot. Most nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja a mi határidőinket, hogy megvárjuk-e ezt a tanulmányt, aminek szellemében esetleg módosulhat a álláspontunk. Tehát egyelőre nem tudom támogatni az elképzelést, ugyanis számos kételjem van, Szerintem jó lenne tudni, hogy az egyes magánszemélyekre, háztartásokra milyen hatással lenne mindez, mennyire kerülnének ki a pénzügyi tranzakciók az EU-ból, tehát globális megközelítésre van szükség. És én ennek mindenre tekintettel azt javasolnám, hogy vizsgáljuk felül a határidőinket, igazodva a bizottság által végzett munkához, annak befejeztéhez. Elnök, köszönöm szépen. Emily, a zöldek nevében. Először is. Én nem árnyék jelentés tevő vagyok. Pascal Fontan a kollégám, az illetékes, de igyekszem a frakciónk álláspontját összefoglalni. Először is összességében mi nagyon pozitívan állunk az európai pénzügyi tranzakciós adó kérdéséhez, több okból is. Az egyik teljesen nyilvánvaló az igazsággal, az igazságossággal, méltányossággal összefüggő politikai kérdés nagyon is indokolt, hogy a reálgazdaság újjáépítéséhez, fellendítéséhez ez az ágazat is hozzájáruljon. Másodszorban pozitív szabályozói hatásokat is várhatunk. A kérdés, hogy ki fizesse ezt? Elsősorban azok, akik gyakori és elsősorban spekulatív jellegű kereskedést folytatnak, mikro másodpercek gyakoriságú tranzakciókat, amelyek végül is szerintem a fő kiváltó okai voltak a válságnak. Tehát szabályozói hatása is lenne a pénzügyi szektor legkockázatosabb részére, ami mindenféleképpen üdvözlendő. Harmadsorban ez egy bevételi forrás, lehetséges bevételi forrás, függ természetesen ennek a kialakításától, illetve hogy milyen mértékű GDP csökkentés adódna ennek következtében. Negyed sorban, ami a növekedést és a munkahelyteremtést illeti, nálunk is vita folyik a negatív munkaerőpiaci hatásról, Európában 9 millió munkahely szűnt meg a válság következtében. Nyilvánvalóan engem minden egyes munkahely érdekel, és a fenntarthatóság is legalább annyira fontos a gazdaságainkban, hogyha a fenntarthatóság ára az, hogy a pénzügyi szektor kisebb legyen a jövőben, ez számomra elfogadható. A következő kérdés, hogy ez európai szintű bevétel legyen, vagy nemzeti bevétel, szerintem előre borítékolhatjuk a parlament álláspontját egyrésztről, másrésztről a tagállamokét. Természetesen én támogatom a zöldek nevében az európai saját bevételi forrásokat, de talán erre most még nincs mód. Nyilván minden pénzügyminiszter újabb és újabb bevételek után kutat, tehát eh, nem tudom, hogy mennyire lenne könnyű számunkra megvívni ezt a harcot, de ez majd a következő lépés lesz. Ezen kívül azt is hangoztatnunk kell, hogy a bizottság eh, nem terjesztett elő egy alapos javaslatot. Ez számos hiányosságot tartalmaz még, itt most nem arról van szó, hogy igent vagy nemet mondunk-e az adóra, hanem hogy hogyan alakítjuk ki ezt az adót, annak struktúráját. Itt most eh, egy globálisan alkalmazandó brit megközelítésről legyen -e szó, vagy valami másról. És ez azt is jelentené, hogy külföldi vállalatok is befizetnének. A brit illetéket nagyon gyakran a szitén kívül működő kereskedőházak fizetik be, vagy fizetik meg. Tehát ha ezt figyelembe vesszük, illetve megfelelően alakítjuk ki az adót, akkor annyira nem kell félnünk a tőke kimenekülésétől. A svéd modellt is figyelembe lehet venni, ami nem bizonyult túl működőképesnek. A további kérdés a fogyasztókkal függ össze. Egyesek azt mondják, hogy az ilyen plusz adók a plusz adókat egyszerűen áthárítják majd a végső fogyasztókra, ügyfelekre, hogy végül is ők fogják megfizetni. Valóban ez egy kockázat, de fontos, hogy megteremtsük az átláthatóságot a bankszektorban, a banki piacon, és ha egy ilyen tendencia figyelhető meg a rendszerben, hogy áthárítják a költségeket, akkor ezzel mindenféleképpen foglalkozni kell, és valamilyen lépést kell foganatosítani. Végezetül, ami a határidőket illeti, a bizottságot arra kell mindenféleképpen sarkalnunk, hogy jobb munkát végezzen, tehát szerintem e, a mostani pillanat az ideális pillanat a parlament számára, hogy valamit tegyen. Uh, Dennis Tujó. Dennis Tujó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, több észrevételem lenne. Szakmai szempontokról már hallottunk, de ezen felül fel kell tennünk a következő kérdést. Vajon ezek a technikai kérdések mennyire tartoznak a mi szakbizottságunk illetékességébe, nem vajon inkább az Ekon szakbizottságra tartoznak-e? Egyik kérdésem ez lett volna. A második a következő. Az a felvetés, amelyet Engel úr fogalmazott meg, teljesen releváns helyén való, na most nanoszekundumokban vagy millisekundumokban kívánjuk-e meghatározni a tranzakciókat, vagy sem. Az a véleményem, hogy gyakorlatilag oda jutatunk el, hogy ha ezt ilyen mértékben határoznánk meg a tranzakciókat, akkor a tranzakciókat kiiktatnánk Európa életéből, mint hogy azok máshol valósulnának meg. Azaz ilyen nehézségek is vannak, és hát azt is látjuk, hogy jelenleg azon fáradozik Európa, hogy megmentse saját gazdaságát, valutáját, és hát ott vannak azok az egyéb tényezők, amelyek csak súlyosbították még ehhez kiegészítőleg a válságot. Úgyhogy azt mondanám, hogy most arra van szükség, hogy lehiggadjunk, és a válságot tompítsuk, enyhítsük, és erre szükség van nem csak Európában, máskülönben. Ez lett volna az első észrevételem. A második kérdés egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznia kell a szakbizottságunknak hallottuk azokat az érveket, amelyek ellene szólnak ennek az elképzeléseknek. Hallottuk a fogyasztóknak az érdekeit, illetve azokat az érdekeket, amelyekre a zöldek hivatkoztak. Valóban ezek gyakran hangoztatott érvek, ki és fennáll annak a veszélye, hogy még nagyobb adott terheknek teszük ki a fogyasztókat. Aztán ott van a hatása az ilyen tervezetnek a nyugdíjalapokra. Úgy vélem, hogy ezen aggodalmaknak egy része megalapozott, és a nyugdíjalapoknak a stabilizál stabil, stabil pozíciója szintén azt igényli, hogy ne túlságosan gyorsan járjunk el az tranzakciók megadóztatásán. Aztán hagyj említsem még a bankokat, illetve a kis és középvállalkozásokat, amelyek leginkább az áldozataivé válnának egy ilyenfajta adóztatásnak. Tovább lépek. A felhasználása a bevételnek, és ez kicsit kapcsolódik a Tobin adónak a tételéhez is. Szóval a bevételeket mire szánnánk? A fejlődő országoknak a javát szolgálnák? Nos, jelenleg mint hogy nem fogalmazódott meg egy végleges tervezet, nagyon nehéz átlátni, hogy mire is lehetne használni ezt a bevételt, de ezen mindenképpen tovább kell gondolkodni. Ott vannak a bevételek, amelyek ebből az adó nemből adódnának, és ezeknek a sorsát kell tehát még végig gondolnunk. A későbbiek során pedig akkor, amikor már előre jutottunk a gondolkodásunkban, akkor kellene véleményem szerint megvizsgálni, hogy az adó kivetésén túl mire is használjuk a bevételeket. Ha az európai szinten nem sikerül megállapodása jutni az adó tekintetében, akkor Franciaország felvetette a francia elnök is, hogy itt lenne az ideje, hogy legalább Franciaországban bevezessék azt kísérlet jelleggel. Egy biztos, hogy el kell ismernünk azt, hogy arra van szükség, hogy elkezdődjék a folyamat valahol, ugyanis a pénzügyi válságot nagyon nagy mértékben ezen rendkívül gyors tranzakciók váltották ki ennek alapján azt mondom, hogy ha sikerül, ha nem sikerül megállapodnunk legalább magunk között, ha csak nem ugye az világviszonylatban, akkor mindenképpen hát szükség van, hogy tovább lépjünk. Hadd szóljak egy néhány szót a saját frakcióm nevében, mert az ányeg jelentéstevőnk nincs itt. Szerintem nem meglepő, hogy én személy szerint szkeptikusan állok ehhez az adóhoz. Hallottunk hasonlókat más felszólalóktól is. Azzal kezdeném, hogy van egy általános tényező, hogy létezik az a gondolat, hogy, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez egy olyan feszengős, feszengős módja, olyan nehézkes módja a pénzeszközök előteremtésének. Hallottam olyasmét, hogy innovatív pénzeszközök, vagy pénzügyi eszközök, hát a találékonyságról van szó. Nem vagyok meglepődve, hogy Szemeta úr ugye egy újabb hatásvizsgálatot szeretne készíteni. Idézek, hogy figyelembe véve az FTT enyhítő körülményeit, amelyek egyébként nem működőképesek, hosszú távon a negatív hatás az hát szóval 0,5 Ez elég sajnálatos bármilyen összefüggésben. Tehát ez a bizonyos FTT, ez teljesen körbe van bástyázva mindenféle nehezítő körülménnyel. Tehát kollégák, a jelen helyzetben ne fontogassunk semmilyen olyasmit, ami az EU-n belüli gazdasági növekedést mondjuk 0,5%-ra nyomná le, a másik dolog, ami aggaszt, hogy állítólag progresszív szétosztási, felosztási hatása lesz ennek. Gondoljunk csak a nyugdíj alapokra. Ugye igaz, hogy nem minden országban növ, dolgoztak az emberek sokáig egy vállalkozásoknak de ezek ugye hosszabb időn keresztül fogják használni a nyugdíj, eh, nyugdíjaikat. Eh, nálunk, az én hazámban a nyugdíjalapok vagyonát különféle részvényekbe és egyéb alapokba szokták befektetni. Eh, most a, ugye a jelen és jövő nyugdíjasai szempontjából ugye elvárjuk a nyugdíj alapoknak a vezetőségétől, hogy állandóan úgy fektessék be a pénzeket, hogy ezek a befektetések alacsony kockázatot jelentő részvényekbe vagy kötvényekbe történhessenek meg. Történhessenek. A pénzügyi tranzakciós adó véleményem szerint ugye limitálja a pénz a nyugdíj alapok vezetésének a mozgásterét. És ez nem egy úgynevezett progresszív felosztási hatás. Komolyan gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit a hatásvizsgálatnál meg kell figyelni. Aztán menjünk tovább. Milyen hatás várható a pénzügyi szektorra vonatkozólag? Potenciális problémák lesznek az automatizált kereskedéseknél. Ugye én nem támogatom ezt, ugye láttam az összefoglaló bizonyítékokat, hogy miféle káros hatásokat produkált ez a fajta kereskedés. Eltorzította a piacot. Jó, de hogyha ez a helyzet, akkor ez erre nagyon hatékony eszközöket találhatunk. Nem hiszem, hogy a tranzakciós adó a megfelelő eszköz hogyha ki tudjuk mutatni ezeket a, a tranzakciókat, akkor kezelni is tudjuk őket. Ez azonban a pénzügyi felügyelő hatóságoknak a feladata. Hogyha ö, csökkentjük a pénzügyi szektor méretét, mert ö, borzalmasan megadóztatjuk őket, már eleve adóztatjuk a pénzek, a, a bankok pénzügyi bevételeit. Én azt szeretném, hogyha a pénzügyi szektor bevételei növekednének, mert így akkor a vállalatoknak hitelezni tudnak, munkahelyteremtésre fordíthatják a jövedelmeket. A pillanatnyi probléma az, hogy éppen ezt nem csinálják. Ez okozza az alacsony növekedési rátát. És végül pedig, hogyha megnézzük az egésznek a fonákját is, és Turunen asszony, egyetértek önnel, miről is szól ez az egész? Ez a vélemény, ez a javaslat egy új e, jövedelem szállat generálna az Európai Uniós költségvetés számára. Ez nyilván e, érdekében állna a bizottságnak, elmondhatnák, hogy a pénzügyi tranzakciós adóból származó jövedelem részben vagy teljes egészében saját forrásként kerülhet felhasználásra az Európai Uniós költségvetésben. Ezekben a kérdésekben én úgy érzem, hogy ez a javaslat nem meggyőző. gyakorlatilag nem reális ez, mert hiszen ezt a tagállamok számára nem lehet újra visszaosztani, mert a bizottságnak e fölött nincs rendelkezési hatásköre. Ezt ugyanis együtt döntéssel kell eldönteni. Szerintem a mi nem járunk el hozzá. Tehát nyilvánvaló egyértelmű belső piaci torzuláshoz vezetne ez a dolog. Ezt ki kell mutatnunk. Lehet, hogy úgy teszünk, mintha nem látnánk. De hát a végeredmény nem lehet más, mint piaci torzulás. Azok a tagállamok, akik a tranzakciós adót alkalmazzák, azok egyszerűen vesztessé válnak. Amennyiben ez egy globális javaslat lenne, egy valódi, olyan globális javaslat, amelyet végre lehet hajtatni. Hát szerintem a, részletes, a részleges alkalmazás az Európai Unión belül nem tud működni, nem képes eh, ellátni a feladatát. Ez volt egyébként a személyes hozzászólás. Hm? Rajtaven úr, Koverati úr és Gephardt asszony. És Turunen asszony is kért szót, de akkor sorjába haladjuk. E, Köszönöm szépen. Nem akarom megismételni, ami már elhangzott a vita során, de minden esetre itt nem csak erről a vitáról van szó, ami a tagállamok között illetve nálunk a Cseh Köztársaságban is megkezdődött. Ezekben a vitákban mindig ugyanazok a kérdések merülnek fel. Ugyanis a javaslat nem teljesen egyértelműen fogalmazza meg, hogy most szabályozni akarunk, vagy csökkenteni akarjuk a spekulatív tranzakciók számát, vagy a bevételek növelésére törekszünk, amiből bizonyos igényeket finanszírozhatnánk. Tehát ezek azok a kérdések, amelyekre még mindig messze nem egyértelmű a válasz. Ami pedig azt illeti, hogy hol használjuk fel az így befolyó pénzeket, ha a bizottság pozitív reakciót remél a tagállamok részéről, akkor szerintem a nemzeti költségvetésekbe kell, hogy visszaáramoljon ez a pénz, ugyanis mindenki most megpróbál további bevételi lehetőségeket keresni. Természetesen én értem, hogy a bizottság mire törekszik a javaslattal. Nem lehetünk azonban biztosak abban, hogy milyen hatással lesz mindez számos nyitott kérdés van még, és szerintem itt egy alapos és részletes elemzést kell előbb elvégezni. És talán egy ilyen összetett, bonyolult ügy megérne egy nyilvános meghallgatást, ahol a bizottság több alternatívát is bemutathatna előnyökkel, hátrányokkal, és bemutatná, hogy ezek a különböző lehetőségek milyen hatással járhatnak. Itt a pénzügyi szektorról van szó, azokról a problémákról, amelyek felmerültek, és a hitel minősítésekre is gondolni kell. A bizottságtól meg lehetne kérdezni, hogy például az osztalékok adóztatásáról miért nem gondolkodott? Ez is egy alternatíva lehet a pénzügyi tranzakciós adóhoz képest. Mindkét lehetőséget érdemes lenne megvizsgálni, és a bizottságtól további részleteket várunk e két lehetőségre vonatkozóan és a kollégáimat is megkérdezem, hogy esetleg egy nyilvános meghallgatásra nem lenne érdemes sort keríteni, elnök. Azt hiszem, hogy a jogügyi bizottság éppen most dolgozik ezen, most eh, Kafaráti úr, majd Gebhard asszony, és ha még lesz időnk, akkor Torin asszony is szót kap, de már így is egy kicsikét kicsúsztunk az időből, és eh, a fogyasztói hitelekre vonatkozó tanulmányt mindenféleképpen terítékre szeretném keríteni. Köszönöm szépen, elnök úr! Világosak a számomra azok a szakmai nehézségek, amelyeket egy ilyenfajta új eszköz a pénzügyi tranzakciós adónak az eszköze jelentett. Ugyanakkor, ugyanakkor nagyon hatékony, fantasztikusan hatékony eszköz lehet ez a kezünkben. Miért? Azért, mert van a pénzügyi szempont, és van a gazdasági szempont. Nos, mit láttunk az utóbbi két évben? Azt, azt, hogy az országaink különböző nehézségekkel szembesültek. Ezen nehézségeknek egy része az Eróhoz kapcsolódik, és a kifejezetten spekulatív pénzügyi tevékenységeknek tudható be, nem erényes tevékenységeknek, nem dicsőséges tevékenységeknek, hanem egyébeknek. Itt kifejezetten arról van szó, hogy nyereségre kívánnak szert tenni azon pillanatni lehetőségeknek az alapján, amelyek lehetővé tesznek olyan tranzakciók, a, a, tranzakciókat, amelyeknek az egyetlen célja a nyereség vágy. Tehát ez az egyik szempont. Éppen ezért úgy vélem, hogy ez a negatív hatás, ez korlátozandó, és ez is lehetőség ahhoz, hogy kikerüljünk a válságból. Mégpedig úgy, hogy képítjük azokat a feltételeket, amelyek visszavetik a válságot kiváltókokat. nézzük meg, hogy milyen tapasztalatot szereztünk már egy téren a korábbiakban, és akkor, amikor negatív maga, fellépéseket tanul, észlelünk, többek között a bankoknál, akkor mit lehet tenni? Aztán ott vannak azok a tranzakciók, amelyeknek a célja a rövidtávú meggazdagodás, és amelyeket a későbbiek során persze lehet, hogy a további spekulációs események megsemmisítenek. De mindegy, ez egy összetett folyamat, és mindenképpen egy üzenetet kell küldenünk a teljes ágazatnak, a pénzügyi ágazatnak. Tehát ez lett volna az egyik szempont, amelyet kifejteni szerettem volna. A második pedig, a második szempont, amely vizsgálandó, az a bevételeknek a felhasználása. Stabilitás és növekedési paktumról szoktunk beszélni azért, hogy ennek a vizsgálata kapcsán eljussunk oda, hogy tulajdonképpen csak stabilitásról esik szó, és növekedésről már nem is. Márpedig azáltal, hogy szabályozzuk a piacot, nem tudjuk önmagában előidézni a növekedést. Egyetlen egy ország önmagában sem lesz képes arra, hogy a növekedést elérje. Csak az európai szinten vagyunk képesek a növekedést serkenteni. Tehát gondoljunk itt a keneziánus tanokra és forrásokra van szükség, a tagállamok forrásokra tartnak igényt, amelyekkel önmagukban egyenként nem rendelkeznek. Viszont, hogyha létrehozzuk az euró kötvényeket, amennyiben létrehozzuk persze azokat, és ha ezt megtesszük, akkor ennek, a, tehát az euró kötvények egy részét arra tudjuk felhasználni, hogy megbentsünk államokat, a másik részét a bevételek, illetve a, a kötvény kibocsátás által generált bevételeknek pedig a növekedésre tudjuk szentelni. Na most, a növekedéssel, illetve pardon, a bevételekkel mi történjen, a tagállamok ki legyen, vagy pedig az Európai Uniós költségvetésbe folyjanak be a bevételek. A válaszom az, hogy egyértelmű, hogy az európai költségvetésbe kell befolynia ezen bevételeknek, aztán Európa eldönti, hogy milyen felhasználást adjon ezen forrásoknak, infrastruktúra fejlesztésére lehet itt gondolni, nagy nagy horderejű infrastruktúrális fejlesztésekre. Aztán hagyd mondjam azt is, hogy vannak olyan érvek, amelyek egyáltalán nem elfogadhatóak a számomra. Elnézést, hogy ennyire egyértelmű és világos ö, vagyok. Például ugye elhangzott az, hogy a nyugdíj alapok veszélynek lennének kitéve, amennyiben ilyenfajta tranzakciós adót állítanánk fel. Viszont ugye az általános tanács az az szokott lenni, hogy nem szabad, hogy ö, úgy fektessünk be egy elronyit akár, hogy azt egy olyan nyug, nyugdíj alapba fektetjük be, amelynek a forrása és forrás felhasználása nem garantált. Nekünk mire van szükségünk? Arra, hogy olyan forrásokkal rendelkezünk, amelyek a stabilitást szolgálják, azt célozzák meg, és azt szolgálják. Nem győzött meg engem az a gondolat, hogy vagy egy valaki megvalósítja, vagy mindenki megvalósítja a tranzakciós adót. Nem. Ha, ö, ez, ez, ez gyakorlatilag egy olyan megoldás lenne, amely lehetővé tenni azt, hogy ö, egy kiki kivonja magát a folyamatból, a vétóját emel, vétót emelve. Nem, azt hiszem, hogy itt arra kell gondolnunk, hogy a lehető legnagyobb létszámban legyenek jelen a tagállamok akkor, amikor a tranzakciós adó beindul, és aztán ha kiderül, hogy a megoldás működik, akkor, akkor azok, akik fenntartással értek a bevezetésekor, csatlakoznának ehhez az adónemhez. Azt hiszem, ez az egyik olyan instrumentum, amely igazán hathatós lehet, és teljesen érthető ugyanakkor az is, hogy óvatosak vagyunk akkor, amikor a mechanizmusokat kialakítjuk, amikor az ellenőrzést helyre, helyre tesszük, de mindenképpen meg vagyunk győződve arról, hogy mennyire hasznos ez az eszköz. Well, remind... Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy még egy napi rendi pontunk van, de természetesen ez is egy nagyon fontos téma. Gephardt asszony és Schwab úr is jelezte, hogy kíván szólni. Akkor először Gephardt asszony. Nem tudom, hogy Turin úrnak tudunk-e még szót adni. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Engel úrnak is az ismertetőjét. A vitában nem feledkezhetünk meg arról, hogy néhány héttel ezelőtt az Európai Parlament nagy többséggel követelte vagy kérte a pénzügyi tranzakciós adót. És a bizottság is már régóta megígérte ezt. Most megint felmerül a kérdés, hogy iddokolt-e ez. Ez eléggé érdekes. És akkor végül mégis azt mondjuk, hogy mégsem akarjuk? Ez mindenféleképpen a parlament szava hihetőségét vonja kétségbe, hogy ha már egyszer a bizottság eh, lép úgy, ahogy a parlament kérte, és a parlament hirtelen úgy dönt, hogy akkor mégsem kérjük, ez eh, eléggé eh, érdekes. A javaslattal, a bizottság javaslatával vannak bizonyos problémáim, mégpedig az, hogy ez nem eléggé messze mutató, nem eléggé vonzó. Úgy tűnik, hogy ez egyfajta placebo, ami vel a parlament fel kívánja kelteni a figyelmet. Szerintem nagyon keményen kell még azon dolgoznunk, hogy valami tartalommal is feltöltsük, megtöltsük ezt a, az anyagot, és Koréra kollégával maximálisan egyetértek. A pénzügyi tranzakciós adóról már hosszabb ideje vitatkozunk. Ennek számos pozitív hatása lehet, ha megfelelően alkalmazzuk. Most nem kívánok minden egyes szempontra kitélni, csak néhányat kiemelnék, mert ma nincs több időnk. Hát egyrészt a belső piaci szakbizottságban ülve Harbour úr is a frakciója nevében elmondott valamit, és ezzel szemben szerintem pontosan a belső piacot szolgálná ez a pénzügyi tranzakciós adó, ezzel ugyanis a pénzügyi szektorban megakadályozhatnánk azokat a tranzakciókat, amelyek teljesen elszakadtak a reálgazdaságtól, és ezzel tudunk odahatni, hogy az európai reálgazdaság ismét egy tisztességes verseny keretei között működhessen, és megkaphassa a szükséges hiteleket, finanszírozást. És Kokáráti kolléga említette például a nyugdíj alapokat. Vannak nagyon jó nyugdíj alapok, amelyek megbízhatóan működnek, és amelyekkel kapcsolatban semmiféle aggály nem kell, hogy felmerüljön a polgárokban a kockázatokat illetően és megfelelően gazdálkodnak. És ezeken a területeken kell arról gondoskodni, azt biztosítani, hogy azok, akik jól működnek a pénzügyi piacon, kellően erősen legyenek ellátva van egyrészt az állami nyugdíjrendszer, más országokban az nem különösebben erős, tehát ezeket a dolgokat is végig kell gondolni. És arra is oda szeretnék, illetve fel, szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne csak a negatívumokról beszéljünk, hanem a pozitívumokról is, és mindenféleképpen észszerűen kellene kialakítani ezt az adót, ahhoz, hogy egy megfelelő szabályozói eszköz álljon rendelkezésünkre. Köszönöm szépen, elnök úr. Már sok minden elhangzott, és felmerül a kérdés, hogy mennyire támadható a bizottság javaslata. Itt végülis nem arról van szó, hogy egy új adót generálunk, vagy egy új bevételi forrást teremtünk az EU számára. Egyáltalán nem ez az én véleményem másodszorban pedig a elnök úr is jól tudja, hogy a nyugdíj alapok hosszú távra fektetnek be. És gyakorlatilag az értékük is ez által növekszik. A tranzakciós költségek éppen ebből fakadóan a nyugdíjalapok esetében nagyon alacsonyak. Tehát szerintem a nyugdíj alapok esetében ez különösebben nagy hatást nem gyakorolna, vagy nem váltana ki. A javaslattal kapcsolatosan nem arról van szó, hogy büntetni akarjuk a pénzügyi szektort, például a brit pénzügyminiszter oda nyilatkozott, hogy ez egyfajta büntetés lenne a Cityre. Én azt hiszem, hogy az ilyen érveket el kell oszlatni. Tehát semmiféleképpen nem erről van szó, hogy büntetni akarunk. A sportcsónakok vita, vitája keretében említettem már, hogy a kaliforniai hajókat már korai szakaszban igen szigorúan szabályozták, és nagyon szigorú határértékeket vezettek be. Nyilvánvalóan a versenytorzulásra oda kell figyelni ezen a területen is, ezt mindenféleképpen el akarjuk kerülni, de a lényeg az, hogy itt szerintem egy jó elképzelésről van szó. A technikai részletek természetesen még ki kell dolgozni, de minden esetre az alapvető kérdés, amiről nekünk döntenünk kell itt a szakbizottságban, a vállalat beruházási alapját most forgalmi adóval sújtsuk, miközben tranzakciós adó nincsen, szerintem egy olyan gazdaságban, ami egyre inkább a szolgáltatásokra támaszkodik, mindenféleképpen indokolatlan ez a különbségtétel, és ezt is fontolra kellene venni. Köszönöm szépen. Szerintem rövidre kell fognunk a dolgokat, sajnálom. És a bizottság válaszára sem maradt időnk. <clears throat> Nyilván a, a véleményt meg kell fogalmazni. De nyilván majd arra kellene kommentálnia, amelyet Engel úr megfogalmaz. Ön szeretne a bizottságtól véleményt hallani. Jó. Tudom, hogy már csak egy óránk maradt a prezentációra, a koordinátorok, koordinátorok ülése is itt van, nem sokára. Majd később meghallgatjuk a bizottságot, amikor Engel úr előhozakodott a véleményével. Megértem, hogy időszűkében vagyunk, de talán érdekes lehet arra való tekintettel is, hogy számosan mondtak korábban, hogy nevezetesen a bizottság mit mond a második, vagy átdolgozott, vagy felújított hatásvizsgálat kapcsán. Tehát ezt szeretnénk tudni, mert segít az eligazodásban. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság hajlandó felkészült arra, hogy erről beszéljen hozzánk. Dima úr, elnök úr, köszönöm, és köszönöm szépen az előadónak is, rövid leszek. Szerettem volna hozzászólni jó néhány kérdéshez, de most visszafogom magam. E, e, szigorú értelemben véve nem lesz átdolgozott e, hatásvizsgálat. Jelenleg finom hangolást végzünk, ha mondhatom ezt így, további szimulációkat végzünk a tekintetben, hogy a, a javaslatunk végrehajtása milyen potenciális hatásokat válthat ki, ez nem azt jelenti, hogy játszadozunk a számadatokkal, ahogy gondolhatnák egyesek. A tavalyi év első felében készült hatásvizsgálat egy kicsit általánosabb volt most. Fókuszálunk, központosítunk, pontosan odafigyelünk az egyes részletekre, ami azt illeti, a jelenlegi számítások adatai sokkal visszafogottabbak, a, tehát a GDP veszteség, a munkahelyteremtés, a beruházás, stb. Szinte a újabb számítások szerint szinte az elanyagolható tartományban vannak. Ez egy nagyon fontos eredmény. A jelenlegi hatásvizsgálat igen kimutat bizonyos negatív következményeket, de hát a hatástalálmány csak az lehet, ami gazdasági szimuláció, különféle beépített változókkal történt modellezés. Ugye nincs egy, semmi benne a bevételek felhasználásáról, mm, csak bizonyos típusú pénzügyi tranzakciók vizsgálata lehetséges, etc. etc. És ha még megengedik nagyon gyorsan, Számos felszólaló hozakodott elő ezzel. A hatás az egységes belső piacra, legalábbis abban az esetben, elvi esetben, hogyha nem a 27 tagállam, hanem csak egy ilyen tagállami alcsoport vezetné ezt be, amennyiben a tagállamok kezdeményezésére történne előrelépés, vagy a bizottság eh, kezdeményezni, hogy egy ilyen alcsoport vezesse be a pénzügyi tranzakciós taxet, eh, adót, eh, akkor az európai szerződések szellemében kellene eljárnunk, akkor az Európai Bizottságnak ellenőrizni kellene, hogy ez a belső piacra kifejtett a kifejtett hatás egy ilyen részbeni végrehajtásnál nem volna-e lehetetlen. Felhozom példaként a, a héját, ugye létezik erre az adónemre egy meglevő EU törvény. A közvetett adózás területén ugyancsak vannak jogszabályok, például a gépjárműadóztatásnál, ahol tudjuk, hogy kimutatható hatás nem lett volna minden egyes tagállam esetében. Tehát ne feledkezzünk meg arról, mert fontos, hogy az Európai Uniónak már eleve vannak antidiszkriminációs jogszabályai harmadik országok vonatkozásában. Ez egy jelen javaslat, tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi lenne az unión belül, hogyha csak egy, a tagállamok egy alcsoportja döntene úgy, hogy tovább lép. És akkor, ha és amennyiben ez az eljárás átültetése kerülne a gyakorlatba, akkor meg kell vizsgálni, hogy az mivel járna. Az idő rövidségére való tekintettel itt megállok. Egyébként köszönöm a lehetőséget. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó kérdésre az a válaszom, hogy itt nem arról van szó, hogy ha történik valami, hanem amennyiben történik valami, akkor mi van. A saját hazám kormánya nem valószínű, hogy megváltoztatja az álláspontját. Engel úr adva van egy időbeosztásunk, gyorsan átvegyem. Tehát ön átküldi február 3-áig a jelentés tervezetét. Igen, az volt a szándékom, hogy még hamarabb megteszem, de február 3-ig mindenképpen meg lesz. Nem tudom, hogy mi lesz az alapnyelv, az eredeti nyelv, a forrásnyelv. Lehet, hogy az is angol lesz. És Malcolm, nagyon jól mondtad, 30 másodperccel ezelőtt, ugye azt mondtad, hogy a belső piacsal kell kezdenünk, meg kell vizsgálnunk a hatásokat és az implikációkat. Ez a szándékom, így akarom kezelni a munkát. Elnök, köszönöm szépen. Mindenképpen megérte, hogy egy kicsit több időt szántunk a témára, jó vitát hallottunk, folytatni fogjuk. Akkor egy rövidebb téma következik sajnos, mert az időből kifutunk, amint tudják a munkánk e, előzetes részékben egy megvalósítási tanulmányt e, rendeltünk meg, egy tanulmányt az Európai Jogi Tanulmányi e, Intézet végezte a munkát, Osnabrück ezeknek a, a helyszíne. Mindenkinek a csomagjában megvan egy példány ebből az anyagból és köszönöm a szakpolitikai részlegnek is a közreműködést. Dr. Zoll a Krakói Egyetemről sajnos behavazott Münchenben. Bajorországban nagy havazás van, sajnos. Margarita Lavrinovics az Osnabrücki Egyetemről ugyancsak jogász, Angliában és Lengyelországban végezte a tanulmányait, valamint Németországban is. Ő lesz az, aki a professzor helyett elővezeti a tanulmányt. Meg tudna birkózni vele maximum 10 perc alatt? És hát sajnálom, Lechner úr pedig egy háromoldalú párbeszédben maradt, Egyéb iránt pedig majd a kollégáknak lehetővé teszem, és kérem őket, hogy szóljanak hozzá. Nos tehát halljuk Lavrinovics asszony tanulmányát. Köszönöm szépen, elnézést, hogy közbeszólok, de igyekszem rövidre fogni a dolgot. a fogyasztói hitel irányelvvel kapcsolatban végeztünk tanulmányokat. Most a tanulmány általános megállapításairól beszélek, illetve az irányelv végrehajtásával kapcsolatban beszélek néhány dologról, majd valamint az irányelv egyes aspektusait érintem, illetve megnézzük gyorsan, hogy a tagállamok hogyan bővítették ki az alkalmazás hatáját. A tanulmány célja az irányelv állapota, végrehajtásának helyzete, illetve fő hatásai. Négy fő részből áll a tanulmány. Ez egy harmonizált irányelv, tehát először is megnézzük a teljes harmonizált vonzatokat. Kettő, a az irány elv bizonyos mozgásteret adott tagállamokra, tagállamnak ezt is megnézzük utána pedig megnézzük, hogy az irányelv milyen alternatívákat tesz lehetővé. Kihagyom egyébként a legújabb szabályozásokat, ez már a teljes harmonizációnak az egyik következménye, illetve azokat a követelményeket, amelyek az interpretáció miatt lettek szükségesek. A módszertan, 14 tagállamba küldtünk szét kérdőíveket ezzel kapcsolatban. Ez, ez követi a tanulmánynak a szerkezetét, hogy összehasonlítható eredményeink legyenek. Aztán a tagállami választások, vannak a common law, hatája alá tartozó tagállamok, illetve vannak az egyéb hagyományos jogrendes tagállamok mindkét oldalról kértünk néző pontokat, véleményeket. Most pedig ugye a gyakorlati átültetés állapota, gyakorlatilag minden tagállam átültette az irányelvet, bár a 14 közül 6-an késedelembe estek. Azt mondták, hogy az implementációnak az időkerete túl rövid volt, úgyhogy jó néhány országban számos módosítást kellett bevezetni az átültetési határidő után. Az 1987-es eredeti irányelv után itt ez a mostani, most a teljes harmonizált, harmonizációs hozzáállást követi. Tehát a tagállamok nem csupán új jogszabályokat fognak vezetni, nem tudnak bevezetni, hanem a védelem szintjét sem tudják túllépni. A teljes harmonizáció egyes sajátosságait itt, lát, itt látnak, a az irányelv 5-ös és 6-os mellékletei szabályozzák ezeket az eseteket. Aztán a szerződésbe a szerződés tartalmától függően mód van esetleg a visszalépésre. A teljes harmonizáció a SZEKI esetében a 14 tagállamból 6, 6 volt, akik akik szinte szó szerint átvették az irányelv szövegét, csak apróbb módosításokkal. Az utolsó négy tagállam bizonyos eltéréseket alkalmazott, például Franciaország nem ültette át, hogy jog van az információhoz az adatbázis feltöltése után. Portugália a figyelmeztetést nem ültette át a korai törlesztés vagy előtörlesztés esetére. A további problémák közé tartozik az, hogy a SZEKI az egy kötelező jellegű eszköz. Kérem, lépjenek vissza az ábrával. Tehát hát a teljes harmonizáció második részénél tartottunk. A tízes cikkben található szerződéses információ. Románia például nem ültette át a folyószámla hitellel kapcsolatos intézkedéseket. Németország esetében a rendelkezést korrektűrül tették át, de ugyanakkor bizonyos szankciókat is bevettek a jogszabályba, amelyek túlépnek a 41b pont hatáján. A teljes harmonizáció harmadik aspektusa, ugye mindenki átültette a visszalépési joggal kapcsolatos rendelkezéseket. A legtöbb tagállami probléma például Németországban az, abból adódott, hogy a visszalépés joga mellett a visszatérés jogát is fel akarták venni. Ezt újra ellenőriznünk kell majd, mert mert az irány elv hatája ebben a vonatkozásban nem teljesen egyértelmű. Végezetül pedig az előtörlesztés igazából e területen nem kaptunk problémákról visszajelzést, bár sok kritika ért bennünket, Portugália bevezethette egy olyan rendelkezést, amelynek alapján a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy előtörleszthet. Ennek a, ennek a tájékoztatásnak a határideje 30 nap. A tág, tágan értelmezhető rendelkezésekre szeretnék rátérni. Itt a tagállamoknak bizonyos mozgástere van, a megvalósításban különféle modalitásokat alkalmazhatnak. Ez a, a mozgástér az 5-ös és 6-os cikkekben található rendelkezésekből következik. ugyanakkor van jogorvoslat a, a szállítóval szemben, ez a 15-ös cikk. 2-2 bekezdésében olvasható. A hatos cikk rendelkezéseit minden tagállam átültette. Kilenc tagállamban nem pontosították, hogy ez a kötelezettség mivel jár, mit jelent. Németországban olyan paramétereket ültettek be a jogszabályba, amelyek nem kötelező hatályúak. Ausztria, Ausztria Portugália, Franciaország egyértelműen fogalmaztak a tekintetben, hogy a hitel ajánlatban milyen nyilatkozatokat kell tenni. Um, the second part is... A második rész a ez a mozgástér, amin belül a 15-ös cikk értelmében különböző jogos, jogorvoslatok állnak eh, rendelkezésre a hitelezővel szemben. A 14-ből három eh, ország nem adott eh, ilyen rendelkezéseket, például Németország, nem tartotta tiszteletben a rendelkezés szubszidiaritással kapcsolatos jellegét, ami pedig a bírságokat illeti. A legtöbb ország helyesen ültette át az irányelvet, és ezek a rendelkezések megtalálhatók a nemzeti jogszabályokban. A legtöbb bírság, büntetés polgári jogi jellegű, ami pedig a, az opciókat, a lehetőségeket illeti, az összefoglalóban felsoroljuk táblázatosan ezeket, rámutatva, hogy melyik alternatívát melyik ország valósította meg, és összefoglalásképpen ezek eredményét ismertetném. Bulgária nem alkalmaz opciót, Ausztria, Bulgária és Portugália csak egyet, Románia alkalmazta a legtöbbet, és fontos megemlíteni, hogy a kettes cikk hatos bekezdésének opcióját alkalmazták leggyakrabban ami a késletetett fizetés, illetve a közvetlen fizetési módszereket illeti, illetve a 16-os cikk 4-es bekezdése szerinti opciót az előtörlesztésre vonatkozó rendelkezések kapcsán. Azok az opciók voltak a legkevésbé népszerűek, vagy azokat alkalmazták legkevésbé, amelyek például a visszalépésre vonatkoznak, illetve a magasabb kártérítés igénylésére vonatkoznak. Tehát a tagállamok úgy tűnik, hogy inkább a fogyasztóbarát rendelkezéseket választották. Of taking options, no és a gyakoriságot illetően nem volt összefüggés a között, hogy korábban vagy későbben valósította meg egy-egy tagállam a rendelkezéseket. Ami pedig a hatály kiterjesztését illeti, a legtöbb tagállam a jelzálog fedezetű fogyasztói hitelekre terjesztette ki a hatályt, illetve olyan fogyasztói hitelekre, amelyek ingatlant finanszíroznak. Még kiegészítésképpen Németországban még az új vállalkozások alapítóira, alapítóira is kiterjed és az összefoglalóban egy táblázat tekinti át az egyes tagállamokban a hatály kiterjesztését. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Ez egy eléggé összetett témakör, és sokkal jobban tudtam követni az előadását a jegyzetekből, kevésbé a diákból, Úgyhogy Lechner úr, aki belépett a trilógusról, gondolom olvasta a jelentést. Kérdezem, hogy kíván-e szólni az elhangzottakkal kapcsolatosan, illetve hogy milyen további teendőnk van a tanulmány kapcsán. Ma délután so, túl sok időnk nem lesz, hogy elveszünk a részletekben, de kérem, hogy ossza meg velünk az első benyomásait, mint a terület szakértője. Köszönöm szépen. Először is elnézést szeretnék kérni. Két trilóguson vettem részt. Az első az sikeres volt, a másik egyelőre még nem, és meglehetősen nehéz szakmai. És az anyagok átvizsgálása során igyekeztünk egy lépést előtenni, az Egyesült Királyság is a napirenden szerepelt. Én köszönöm szépen a tanulmányt, én majd részletesebben megvizsgálom, hogyha az irányelv átültetésének helyzetét megvizsgáljuk. Én Németországban ezt megtettem. Egy-két évvel ezelőtt néztem meg, hogy hogyan áll a végrehajtás. Tehát az anyagok arra tekintettel azt hiszem, hogy ez a tanulmány nagyon hasznos és itt jogalkotóként bizonyos következtetéseket vonhatunk le, hogyha azt lehet mondani, hogy a tagállamok közül sokban az ingatlan ügyletekre is vonatkoznak ezek a rendelkezések. És ha ez így van, akkor nem alkothatunk egy olyan ingatlan finanszírozási irányelvet, ami az mostani rendelkezésektől eltér. Ezt mindenféleképpen el kellett mondani. Ami pedig a kártérítést illeti, én is sejtettem, hogy az előtörlesztés olyan bonyolultan került megfogalmazásra, hogy a nemzeti jogalkotók nak arra kellett törekedniük, hogy valamilyen minimumra szorítkozzanak. És itt nem ingatlan hitelekről van szó, amelyek 20 vagy 30 éves futamidejűek, hanem a rövidebb távú hitelekre, azt is jó lenne tudni, illetve elhangzott-e, hogy mi a tényleges kamat szint, ez mennyiben egységes vagy nem egységes, És hogyha megvizsgáljuk a törvények szövegét, valamint a valóságot, a gyakorlatot, akkor megállapíthatjuk, hogy komoly eltérések vannak, és éppen ezért érdekes lenne mondjuk két-három év múlva megvizsgálni, hogy hogyan működnek ezek a rendelkezések akár a határokon átnyúló ügyletekben. A frakciómon belül is ezt meg kell vitatni. Március 16-án délután 4 órakor a tevékenységem befejeződik, lezárul lejár a mandátumom, és a kolléga nőm, aki egyébként jogász, polgármester, fogja átvenni a munkámat, új választásokra is sor kerül, tehát ezt a, az ügyet tehát meg lehet oldani. Úgyhogy a frakción belül a titkársággal majd megvitatom, hogy addig a határidő tartható-e? Köszönöm szépen. Well, um, that is the most startling news. Ez volt talán a délután legmegdöbbentőbb híre. már szinte régi bútordarabbá váltál ebben a szakbizottságban, már az is önmagában egy csodálatos teljesen, hogy két trialóguson vettél részt ma délután, de minden esetre minden jót kívánunk, és azt hiszem, hogy a koordinátoroknak is kell majd ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ami a határidőt illeti, itt rugalmasak lehetünk, hiszen itt a megállapodás szerint az év során kell ezt a munkát elvégezni, a bizottság javaslatát megkapva nyilvánvalóan tovább folytatjuk ezt a munkát, és Lisa asszony is a Szánkó főigazgatóságról itt van, ő fog velünk konzultálni, tehát meg kell vitatnunk azt is, hogy a bizottság milyen határidőkkel dolgozik, illetve Schwab úr tesz majd jelentést a koordinátorok felé Fontos, hogy ehhez igazítsuk a saját munkánkat is, és megfelelő politikai álláspontokat tudjunk kialakítani ebben a fontos kérdésben a bizottság felé, amikor a teljes körű konzultációra sor kerül. Tehát ami a határidőket illeti, én ezt kívántam elmondani, hogy a többi frakciós rész egyetért ezzel. Buzói úr, mint egyik árnyékjelentéstevő itt van szintén. Én azt javasolnám azonban, hogy ezt a tanulmányt most zárjuk le, a jelentést zárjuk le. Köszönöm Lavrirovics asszonynak, elnézést, ha rosszul ejtettem a nevét, hogy elfáradt ide. Igyekszünk majd megemészteni a jelentést, a táblázatokat is áttanulmányozzuk. És lehet, hogy még egy fordulóra sort kerítünk függen attól, hogy Lechner úrral hogyan alakítjuk ki a határidőket. Mindenki elfogadja ezt így, rendben, akkor köszönöm szépen. Tehát akkor a mai ülésünket ezzel lezárnám, és mindenkit emlékeztetnék arra, hogyha a koordinátori ülésen nem érintett, akkor holnap reggel 9-kor folytatjuk, Olison Dán gazdasági miniszterrel, az elnökség prioritásaival. Pár percre szünetet tartunk, amíg el nem távoznak azok, akiknek el kell távozniuk, és utána folytatjuk a koordinátorok ülésével.